években bizonyosan nagyon intenzíves cselekvő marad, és ugyanabba az irányba húz. Köszönöm szépen. Biztos úr, hamarosan 12 órától szavazunk erről a jelentés tervezetről, a következő napi rendi pont pedig nem más, mint Karonna úr jelentése az élelmiszer pazarlás megakadályozása. Karonna úr, Tájékoztatni szeretném, hogy legalábbis az én országom tévétársaságai hosszú beszámolót tartottak erről a kérdésről, és gondolom más országokban is hasonlóan áll a helyzet. Ez egy olyan kérdés, amelyel foglalkozik a nyilvánosság. Most négy percre a jelentéstevő kapja maga szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is a szakbizottság, az Agri Szakbizottság tagjainak szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm a jelentés megírása során végzett együttműködésüket. Nagyon gyorsan sikerült együttműködni, és majd, hogy nem egyhangú e, támogatást sikerült e, adni ennek a szövegnek, mely felszólamol az élelmiszer e, pazarlás ellen, és minden szakpolitikai területen megjelent szempontokat. Nem szabad aláértékelni ezt a kérdést, hiszen um, nagyon um, komoly kérdésről van szó, és voltak éppen minden um, alap foglalkozik ezzel, és um, ez lesz a jövő nagy problémája, mégpedig az, hogy um, hatalmassá válik az élelmiszer kereslet. Az, az élelmiszer ellátás biztonsága egy nagyon-nagyon fontos, aktuális téma tehát. Hiszen a kereslet nagyobb lesz, mint a kínálat a jövőben, és ezért nem engedhetjük meg, hogy ne tegyünk semmit egy olyan jelenség fényében, mint az élelmiszer pazarlás. Hogyha élelmiszerről beszélünk, akkor természetesen az elfogyasztható élelmiszerekről beszélünk, és ezek körében a pazarlás nem megengedhető. A FAO abból indul ki, hogy a világban előállított élelmiszer egy harmadát valóban elpazaruljuk. Európában ez akár 50%-ot is elérhet. Évente állampolgáronként 150 kilóra tehető az elpazarolt élelmiszer mennyisége. Ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak erkölcsi, problémával állunk szemben, hanem gazdasági kérdéssel is szemben állunk, amelynek komoly kihatása van a környezetre is. Ezért ezzel a jelentéssel azt akarjuk elérni, hogy az európai napirendben prioritáshoz jusson ez a kérdés. Azt akarjuk elérni, hogy a bizottság a 25 tagállamot vezetve egy közös stratégiát dolgozzon ki, amelyel egy igazi minőségi ugrást lehet elérni melynek segítségével az élelmiszerrel pazarlást csökkenteni lehet. Ehhez a civil társadalom különböző szervezeitől, érdekképviseleteitől származó információkat is fel kell dolgozni. Ezek a szövetségek és egyesületek egy pozitív rendszert alakítottak ki az élelmiszer újrafelhasználás érdekében, olyan élelmiszerre, olyan lakossági körök számára, akik eh, alultápláltak. Ne felejtsük el, hogy Európában, a gazdag Európában sok millió ember él az élet, a minimális életszínvonal alatt. Nagyon fontos ezért, hogy a bizottság többek között eh, a vendéglők, a menzák eh, közbeszerzési eljárását olyan szellemben változtassa meg, hogy azon cégek ugyanazon elbánásban részesüljenek, mint a többi, aki az élelmiszer pazarlás ellen fellép. Mindezzel kapcsolatban emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy az európai intézményekkel jó példával elől járni ebben az ügyben, ebben a harcban. Minden szereplőt érzékenyé kell tennünk, és fel kell világosítanunk a lakosságot ez, a e kérdés fontosságáról. Az ipart, az agrárszövetségeket. Az iskolákat, egyetemeket be kell vonni, ki kell alakítani a takarékosabb és egyben környezetbarátabb fogyasztás új kultúráját. Örülök, hogy a bizottság átveszi ezt a munkát, és remélem, hogy egy hatékony stratégiát dolgoz ki ezzel kapcsolatban. Azt kívánnánk, azt szeretnénk, hogy 2014-et az élelmiszer pazarlás elleni évnek nyilvánítsa a bizottság, ezzel téve tanúbizonyságot arról, hogy elkötelezett a pazarlás elleni harcban. Ez egy olyan jelzés volna, amelyet az európai polgár, Európai Unió minden polgára megértene, és így egy igazságosabb és kiegyensúlyozottabb fejlesztési modellt lehetne elérni. Köszönöm szépen, kedves kollega. Nincsen hozzászólók listája ehhez a ponthoz, hanem csak a spontán hozzászólásokra, az KCTI eljárásra kerül most eh, sor. Negyed óra alatt gondolom be is eh, tudjuk fejezni ennek a kérdésnek az áttekintését, és utána még a biztos úr tud eh, reagálni. Azt hiszem, hogy nem kell megvárnunk azt, amíg elkezdenek bejönni a szavazásra a képviselők. Herr Lavia képviselő kap először szót. Elnök úr, kedves kollégák, nem engedhetjük meg, hogy az élelmiszer pazarlás tovább nőjön. Ehhez megfelelő ellenintézkedéseket kell tennünk arra is rá kell tudnunk mutatni, hogy az élelmiszer pazarlásnak a környezet és a gazdaság szempontjából milyen hatásai vannak. Az elmúlt 30 évben 50%-kal több élelmiszert pazaroltunk el. Nem csak erkölcsi, hanem egészségi környezettel kapcsolatos hatása is van ennek. Elfogadhatatlan, hogy amikor 70 millió ember a szegénységi küszöb alatt él, és ugyanakkor tonna számra dobjuk ki a kukába, amíg nyugodtan fogyasztásra alkalmas élelmiszereket. Ilyen helyzetben ezeket a kidobott élelmiszereket nem is tudjuk újra felhasználni, aminek a gazdasági költsége is nagyon nagy. Az Agrárbizottság véleménye szerint a csomagoláson pontosan fel kell tüntetni a szavatossági időt, és így újra fel lehetne használni ezeket a termékeket, nem kellene eldobni őket. Köszönöm, Cika asszony a következő, de hadd emlékeztessem önöket arra, hogy ha most jelentkeznek, akkor már nem tudok szót adni önöknek, vagy kérem, hogy nagyon, nagyon röviden szóljanak, hogy akik már jelentkeztek, azok legalább megkapják a szót. Köszönöm szépen. Az éves elpazarolt élelmiszer mennyiség a 27 tagállamban 179 tonna fejenként a becslések szerint. A világban pedig nagyon sokan a szegénységi küszöb alatt élnek. 17 16 millió ember csak Európában kapott élelmiszersegét a jótékonysági szervezetektől. Fontos, hogy egészséges, elégséges, megfelelő és tápláló élelmiszer biztosítsunk az embereknek. Ezért az élelmiszer pazarlást a hatékonyság, az erőforrások hatékonyság szempontjából kell vizsgálnunk. Az Európai Bizottságnak vannak kezdeményezései, amelyek már is foglalkoznak az élelmiszer pazarlás ügyével. Az Európai Bizottságnak össze kell hangolnia az erre a kérdésre fordított figyelmet az energiahatékonysággal. Most pedig Rolcsikovszki kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Az élelmiszer pazarlás problémája rendkívül fontos, és ezért jó, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel. Különösen, ha tekintetbe vesszük a negatív előremutatásokat az elkövetkezendő évekre az élelmiszer tekintetében, és azt, hogy az élelmiszer iránti igény pedig növekedni fog. Az élelmiszer pazarlás problematikája néhány perccel ezelőtt megvitatott kérdéshez kapcsolódik, azaz a kiskereskedelem magas koncentrációjához. Az élelmiszer kiskereskedelem nagy részét óriási láncok uralják. És nyilván ez az emberek számára rosszabb, hiszen növeli a pazarlást, a azáltal, hogy több élelmiszert válasz, vásárolnak a fogyasztók szupermarketekben és nem kisboltokban. Az élelmiszer pazarlásnak köze van a földfelhasználásban tapasztalható pazarláshoz is. Azt látjuk, hogy egyre kevesebb földet használnak megfelelően, és ez is veszélyes. Köszönöm, hogy az elnök szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Körülbelül 90-100 kg élelmiszert pazarunk el évente, és fejenként. Ez egy hatalmas szám, és már csak emiatt is prioritásként kell kezelnünk ezt a kérdéskört élelmiszerláncban eh, nem tartható már fent sokáig ez az eh, állapot. A lakosság eh, legszegényebb részét és a környezet állapotát érinti elsősorban ez a probléma, de összességében az egész gazdaságban is nagy veszteségeket okoz. Az élelmiszer láncot racionalizálni kell, és um, a raktározás során nagyon sok élelmiszert uh, dobnak ki, nagy a pazarlás, ezért ennek a leküzdésére egy európai stratégiát kell kidolgozni. Elnök McGuinness asszonynak adja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék a raportőrnek ehhez a jelentéshez. Úgy tűnik, hogy kitűnő gondolat lenne, hogyha a figyelmünket erre a kérdésre koncentrálnánk, és ahogy javasolta 2014-et a pazarlás elleni évnek nyilvánítanák. Ez egy választási év lesz, azért gyakorlati szempontból is nagyon jó lenne, hogyha erről a kérdésről beszélnénk az emberekkel. Otthon is nagyon sok élelmiszert dobunk ki. Még itt az, ebben az intézményben, a parlamentben is, kórházakban, közintézményekben, az egész élelmiszerlánc minden pontján nagy a pazarlás és amiről itt ma beszélünk a parlamentben, egy kapcsolódik a korábbi vitához, amikor az egész élelmiszer láncot tekintettük át. Hogyha csökkentjük az elpazarolt élelmiszer mennyiségét, akkor fenntarthatóbbá válik az egész élelmiszerlánc. Köszönöm. Most pedig Prendergast asszony kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. 7 milliárd embert számlálunk a Földön, és 2050-re 9 milliárdan fogunk élni a Földön, éppen ezért az élelmiszerellátás biztonsága nagyon fontos szerepet játszik. Mindenkit el kell látni élelmiszerrel. Meg kell vizsgálnunk éppen ezért azt is, hogy hogyan használjuk fel az élelmiszert, és figyelni kell a kidobott élelmiszer kérdésére mind a termelés, mind az eladás, mind a végfelhasználás területén pazaroljuk az élelmiszert. Az ipari államok általában a végső fázisban, a, a fogyasztás területén pazarolnak a legtöbbet. Írországban akár évi ezer euróba kerül a családoknak a kidobott élelmiszer, melyből hulladék válik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy felhívjuk az emberek figyelmét erre a kérdésre. Most pedig Mikol, Mikolescu úrnak adom meg a szót, mondja az elnök, megszakítva a felszólalót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Az élelmiszer gazdaság is gazdaság összekapcsolódik az energia gazdálkodással és a munkaerővel való gazdálkodással. Az imént is egy hasonló témáról vitáztunk. Az Európai Unió függ azoktól a területektől, amelyek az Európai Unión kívül találhatók. 640 millió hektárnyi Európán kívüli területet használunk föl az Európán belül elfogyasztott élelmiszerek termesztésére egy olyan felületről van szó, amely például Németországnál tízszer nagyobb. A kérdés az, hogy fogunk-e máshol is területeket keresni, vagy a saját területeinket használjuk jobban. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Komocákos úr kap szót. Tiene la palabra el señor Kumutsakos. Tehát Kumutsakos úr nincs itt, ezért Mauro képviselőnek adom meg a szót. Elnök úr, meg szeretném köszönni Karon kollégának azt a munkát, hiszen um, gondolt arra, hogy bemutassa ezt a témát, hiszen ez nem csak egy társadalmi botrány, hanem hatalmas lehetőséget is kínál arra, hogy a pazarlás elleni harcot folytassuk. Köszönöm a bizottság alelnökének, Tajani biztosnak, hogy kiemeltem, hogy egy alapvető stratégiáról van szó. A, bi, hogyan járulhat hozzá a pazarlás elleni harchoz a bizottság? Nos, úgy, hogy tisztázza, hogy milyen stratégiát akar folytatni, és a társadalmi pazarlást is megszünteti, illetve ezért fellép minden szinten. Ezt világosá kell tenni, világosá kell tehát tenni, hogy melyik főigazgatóság eh, rendelkezik eh, itt felelősséggel, és um, hogyan lehet ennek megfelelően eljárni. Az elnök megszakítja a felszólalót, és megadja Zaborszka asszonynak a szót. Pán predseda, Biztos úr, elnök úr, a válság idején, amikor megszorító intézkedéseket kell hozni, elfogadhatatlan, hogy az élelmiszer 50%-a a szemétben, a hulladék között végzi. Köszönöm a raportőrnek, hogy elkezdett foglalkozni ezzel a kérdéssel. A jogalkotó is hibás, hiszen a termelők nem kapnak elég tájékoztatást, elég információt. Nagyon sok termelő például túl rövid szavatossági időt tüntet fel a terméken, és ezért a fogyasztók eldobják az élelmiszereket. Ezt a gyakorlatot be kell fejezni. Van egy-két dolog, amiről nem szól a jelentés. Vannak civil szervezetek például, amelyek az élelmiszereket Hát, eljutatják a legszegényebbekhez. Az Európai Unió élelmiszer segélyt is fizet, és szerintem az élelmiszerbankok is remek dolog, dolgot jelentenek. Krocabilt asszony. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, elfogadhatatlan a pazarlás mértéke. Mindenki tehetne valamit. Mi is otthon, a konyhában, az otthonunkban, amikor élelmiszert vásárolunk. Azért tűztük ezt a kérdést a napirendre, hogy felkeltsük a téma iránt a figyelmet, és napról eh, napra jobban látjuk, eh, hogy itt eh, élelmiszerek minőségéről, biztonságáról beszélünk sokszor, de nagyon sok más tényezőre is gondolni kellene, például, hogy a hőmérséklet mennyire befolyásolja a szállítása, a raktározás során az élelmiszerek minőségét. Vissza kell térnünk a régi hagyományos termelői kultúrához. Legyünk érzékenyebbek a fogyasztási szokásaink iránt. Próbáljuk meg a megmaradó élelmiszert újra felhasználni, és szakítsuk meg ezt a műanyag kultúrát, amiben élünk. Ojo el presidente y vamos a dar la palabra al comisario Tajani. Le voy a pedir, comisario ezzel a kezdjáj végére értünk, és visszaadom a szót Tajáni biztos úrnak. Kérem önöket, illetve kérem önt biztos úr, hogy lehetőleg röviden szóljon. Közben majd már a képviselők folyamatosan fognak érkezni a szavazásra, ezért kérem, hogy 5-10 percnél tovább ne beszéljen, hálás lennék ezért. Well. Hölgyeim és uram, tisztelt képviselők! Látom, hogy Szvóda úr is elfoglalta a helyét. A legjobb kívánságaimat szeretném az ön munkájához továbbítani most önnek. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Karona úrnak, csak úgy, mint az illetékes szakbizottságok képviselőinek e jelentésért. Az a ki, bizottsági tag, aki a közös agrárpolitikáért felelős jelen pillanatban Írországban van, ezért sajnos nem tudott ide utazni az élelmiszerbiztonság és a környezet számára rendkívül negatív hatása van az élelmiszer pazarlásnak, ezért egyre inkább felhívja magára ez a probléma a figyelmet. Ebben a kontextusban meg kell említenem azt a konferenciát is, amely október 28-án, mégpedig 2010-ben került megszervezésre az Európai Parlamentben. Mit tehetünk a parla az Európai Unióban? Az Európai Bizottság már több javaslatot elfogadott, és jelen pillanatban továbbiakat fogalmaz meg, amelyekkel az élelmiszer pazarlást különböző szinteken tudjuk csökkenteni. Már említettem a közös agrárpolitika reformját, amely az egész élelmiszer termelési láncra hatással lesz. Ezen kívül a mezőgazdasági ágazat fenntarthatóságát kell megjavítanunk a mezőgazdasági és környezetvédelmi programok révén más ajánlásokat is végre fogunk hajtani, amelyek például olyan jelentésekben szerepelnek, amely az vidéki Európa fejlesztésére vonatkoznak, amelyek a kis gazdálkodók támogatására összpontosítanak, illetve amelyek megpróbálnak rövid élelmiszerellátási láncokat létrehozni, azaz rövidítjük a kilométerek számát, amelyet egy élelmiszer megtesz a fogyasztó asztaláig. Továbbá szükség van a fenntartható fejlőség és az innováció fejlesztésére is a mezőgazdaság területén. A fenntartható mezőgazdaság több eredményt kevesebb erőforrás felhasználásával fog elérni. Az élelmiszer ellátási lánc javítása, hatékonyságának javítása tekintetében már a ma délelőtti vitában is volt szó arról a munkáról, amelyben az élelmiszerek csomagolásával kapcsolatban is javítást kell elérnünk. A kereskedelem, a kiskereskedelem fenntarthatósága is fontos, ezért egy fenntartható élelmiszerfogyasztási kerekasztalra fogunk sort keríteni, amely ezt a témát is körüljárja majd. Az Európai Bizottság menetrendet dolgoz ki az erőforrások felhasználása tekintetében hatékonyabb Európa elérése érdekében 2050-ig. Az élelmiszerek az egyik, és ezeknek az előállítása az egyik kulcs ágazat, amely területén nagyon fontos, hogy a hatékony felhasználás és a hatékony erőforrás gazdálkodás elvei megvalósuljanak. Ambiciózus céljaink vannak azáltal, hogy felére akarjuk csökkenteni az élelmiszerek elpazarlását, ez 2020-ig. Szeretnénk 20%-kal csökkenteni az élelmiszerek előállításához felhasznált erőforrások mennyiségét ugyanezen dátumig. A menetrend felhív 2013-ban egy olyan közlemény kidolgozására is, ami az táplálék biztosításának fenntarthatóságára összpontosít koherens és konkrét módon. Továbbá egy olyan metodikát kívánunk kidolgozni, amely a fenntarthatóság kritériumait fogja meghatározni 2014-ig az élelmiszer előállítás területén. A 35-ös számú ajánlás azt kéri az Európai Bizottságtól és Tanástól, hogy 2013-at nyilvánítsa az élelmiszer pazarlás elleni harc európai évének. Kollégám Dai biztos megvizsgálta jelentéstevővel ezt a lehetőséget. Általánosságban mindenki egyetért abban, hogy tenni kell valamit az élelmiszer pazarlás ellen az egész élelmiszerellátási láncban. Mindazonáltal a 2013-as évet elhamarkodottnak tekintjük ezért, azért, mert éppen az Európai Bizottság 2013-at az állampolgárok európai évének szeretné nyilvánítani, és ráadásul két évre van szükségünk általánosságban ahhoz, hogy egy európai évet megszervezzünk. De értem azt, ami a vitában is kiderült, hogy 2014-ről is, ha beszélünk, akkor talán az egy elérhetőbb dátum lenne. Csolos és Dali kollégák üzenetét szeretném továbbítani önöknek. Ők is szeretnének együtt dolgozni ezért a célért. Óriási köszönet illeti mindannyiukat, az elnököt, ezért a nagyon érdekes és fontos vitáért. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm a megértésüket is. Azok megértését, akik azután jelentkeztek, hogy a spontán felszólaló körét megkezdtük. Nagyon szorított bennünket az idő, és valóban le akartuk zárni időben a vitát, nehogy a biztost egy zajos ülésteremben kelljen hallgatnunk, megszakítom az ülést, és 12 órakor folytatjuk a szavazással.